okay, do tänker think Uh, I will now start the meeting. So, um... Kezdjük akkor el az ülést. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Det är ett, ett ganska kort sammanträde, en halv dag, därför att gårdagens... Köszönöm, viszonylag rövid a szakbizottsági ülésünk ezen alkalommal, mindösszesen fél napot tart. Kezdjük is el, akkor Lássuk az első napi rendi pontot, napi rend elfogadása. Mivel senki sem javasolt, hogy változtassunk, a napi rend tervezeten ezért a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Következő napi rendi pontunk az elnök közleményei. Ami a tolmácsolást illeti, majd délelőtt során Még egyszer mondom tehát, ami a tolmácsolást illeti. Dán, bolgár, észt és szlovák nyelveken nincsen tolmácsolás sajnálatos módon. Emellett szeretném elmondani, hogy a Gender Equality legjobb jogi eszközeivel kapcsolatos meghallgatást elhalasztottuk. December 17-én kerül megrendezésre. December 18-án a kori ülésünkön pedig az ENSZ népességi alap szakértőinek eh, a beszámolóit fogják meghallgatni. Az önök közleményei a koordinátorok ajánlásairól, illetve a napi rendek ez a hármas napi rendi pont, kiosztásra kerültek ezek, hogyha nincs megjegyzés, akkor a koordinátori ülések jegyzőkönyveit elfogadottnak tekinthetjük. Négyes napi rendi pont az előző szeptemberi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki megkapta, ha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Villám, gyorsan tovább ugrunk az ötös napi rendi pontra. Eszmecsere az ENSZ nőgyi szervezetének képviselőivel. Jó látni, hogy már itt is vannak közöttünk. Tudom, hogy tudják, hogy az ENSZ nőgyi szervezet egy viszonylag új szervezet, ugyanakkor a régi kérdésekkel foglalkozik. Most már azonban megvan az intézményi keret ahhoz, hogy érdemben foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, nagyon jó a kapcsolatunk velük, aminek külön örülünk. Hát, eh, Dem om. Jag ska naturligtvis be först att eh, eh Dagmar får inleda. Och, eh, men eh, vi skulle till exempel kunna beröra den frågan exempel, som var att vi... Tehát az ENSZ nőgyi szervezet képviselőit fogjuk először meghallgatni. Ne felejtsük, hogy az október 11-én került megrendezésre a ez szervezésben a lányok napja, illetve a nők elleni erőszak e, napja. Nos, ma nap során fogunk szavazni egy olyan kérdésről, amely olyan kérdéseket e, illet, amelyeket e, majd fel kell tennünk az Európai Bizottságnak. Emellett Emellett mindenképpen szeretnénk arról is beszélni, hogy hogyan tudjuk legjobban előkészíteni azt a látogatást, amelyet márciusban, jövő márciusban eh, fogunk, eh, amire jövő márciusban kerül majd sor, amikor a New Yorkba az ENSZ-hez látogatunk, annak az apropóján, hogy egy konferencia kerül megrendezésre, a nők, el, nők és eh, lányok elleni erőszak minden formájának megelőzése és kezelése témájában. Nagyon örülök annak, hogy az ENSZ nőgyi szervezete roppant aktív a fronton. Dagmar Rodberentől is hallunk majd. A Manyun asszony külön megbízott kapcsán. Manyun asszony ugyanis arról beszélt, hogy akár egy új biztosság, ENSZ biztosság is felállhat, amely ezzel a témával foglalkozik majd. Ez lett volna tehát csak egy párti, amit rögtön az elején feldobok. Megadom tehát először vendégeinknek a szót, aztán pedig a kollégák kapnak szót. Még egyszer köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, örülünk, hogy itt vannak, parancsoljanak önöké a szó. Mikael, I'm very... Köszönöm szépen, Mikael, nagyon örülök annak, hogy itt, itt lehetek, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örültem akkor, amikor megkaptuk a meghívást ma délelőtre, hogy a brüsszeli munkánkról beszéljünk, másrészt pedig arról, amit az Amigo szervezetként november 25-ére a nők elleni erőszak elleni világnappal kapcsolatban tesz. Szeretnék szólni még a nők státuszáról szóló bizottsági dokumentumról beszélni, illetve rendezvényről, amire márciusban kerül szól, és nagyon örülünk annak, hogy a FEM bizottság egyik delegációja is jelen lesz. Néhány szót pedig majd mondanék arról, hogy eh, a Nemzetközi Leánygyermekek napja, napja hogyan sikerült ez év szeptemberében. Kezdjük akkor az első pontot, a, a UN Women brüsszeli munkája. Mint tudják, ez már két éve működő szervezet. New Yorkban van ugyan a központ, a, az igazgató, ügyvezető igazgató Michel Bachelet, a volt csilei elnök. A UN Women négy ENSZ rendszerbeli entitásból nőtt ki két évvel ezelőtt. A a normatív és az operatív munka egyesítésével, és tulajdonképpen ez volt az, ami a partnereink számára óriási erőt is jelentett, és erről szeretnénk beszélni ma mind az operatív, mind pedig a normatív elemekről. Ami a brüsszeli irodát illeti, mi kapcsolattartó irodaként működünk egy tucatnyi maroknyi csapattal. Nagyon kevés olyan kapcsolattartó iroda van a UN min keretében, annak ellenére, hogy óriási jelentőséget tulajdonítanak a nőkkel kapcsolatos munkának. A feladatunk az EU intézményekkel való kapcsolat, ezek között a parlamenttel, és nagyon nagyra itt értékelem, hogy a FEM szakbizottsággal és a többi szakbizottsággal is szoros az együttműködésünk. Együttműködünk a bizottsággal és a külső külügyi szolgálattal, és természetesen a tagországokkal is, akkor, hogyha arra mód adódik. Mit is csinálunk? Alapvetően szakpolitikai párbeszédet, közös tanácsadást és közös programokat készítünk, illetve bonyolítunk le. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez év áprilisában, ahogy önök is tudják, egy egyetértési nyilatkozatot írtunk alá az Európai Unióval. A UN Women ezzel kívánta erősíteni az együttműködést a e partnerségi megállapodással. Nagy örömünkre szolgál, hogy az egyetértési nyilatkozat és az a felé dolgozó munkacsoport többféle érdekelt félből állt össze a bizottság képviselőiből, a tagállamok is áttekintették, megvizsgálták. Ennek nagyon örültünk, hiszen itt abszolút holisztikai jelleget kapott. Mi is ennek az egyetértési gyilatkozatnak a célja? Estén fő, Eston fő biztos Pibals és, Pibals és a UMV min vezetője írták alá. A közös érdekképviselet, szakpolitikai párbeszéd, ahogy mondtam, és a közös programkészítés. Nos, e tekintetben vannak már vívmányaink is. Most írtuk alá az egyik legnagyobb programunkat, amely a nők politikai és gazdasági bevonásával, bevonásával kapcsolatos az arab országokban. Ez az egyik legnagyobb program, amelyet az Európai Unió e területen aláírt. Abszolút fontos, itt, az, itt volt az ideje, hiszen a régió az egyik prioritás területe a UN Women-nek, de az Európai Uniónak is, és nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon szoros az együttműködés. Szeretnénk, hogyha erősödne a láthatósága is a programnak, és valóban változást érhetünk el a régió nőinek érdekében. Számos más programunk is van jelenleg is. Az egyik Nigéria számára készült, de Grúziával, Egyiptommal, és együttműködünk. A program tehát, a, a programok bővülnek. A szakpolitikai párbeszéddel kapcsolatban pedig elmondanám, hogy sokféle kérdés merül fel, erősödik az együttműködés, beszéltünk a nők státuszáról való együttműködésben a bizottsággal, de a FEM szakbizottsággal is több jelentéssel, a parlament egyéb szakbizottságaival, ahol hozzájárulunk a munkához. Például az, a, a, a szociális védelemre vonatkozó új közleményben is közreműködtünk, vagy a nők a Balkánon, nők a politikai döntéshozatalban, a nők az éghajlatváltozásban való jelentésekben is próbálunk részt venni, és nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy ezt megtehetjük. Együttműködünk a brüsszeli civil társadalommal is. Természetesen a civil társadalom jelentős része foglalkozik a nők egyenjogúságának politikájával és ezzel kapcsolatos kérdésekkel, és ha szükség van rá, akkor az elnökséggel, például az ír és a ciprusi elnökséggel is együttműködtünk az elnökségek esélyegyenlőségi programjának megtárgyalásában. Mit fogunk november 25-én tenni, erre szeretnék most áttérni, és hogyha kérdéseik lesznek ezzel kapcsolatban, akkor örömmel veszem. Mint minden évben a nők, ez évben is számos tevékenységet, eseményet, eseményt szerveznek, amelyel alá kívánják húzni a nők elleni erőszak nemzetközi napjának jelentőségét. Különösen fontos a következő 27 nők státuszára vonatkozó bizottsági jelentés, amelyre március 13-án kerül sor. Az erőszak a nők elleni erőszak megszüntetése ennek a célja. A belső tervezési folyamat részeként egy úti tervet alakítottunk ki a az, a különböző együttműködések szövetsége kialakítására, amelybe bevonjuk a, és aktiváljuk a különböző érintett feleket, a civil társadalmat, az ENSZ szervezeteit, hiszen nagyon fontosnak tartjuk ezt az eseményt. Milyen eredményt várunk? november 25-i megemlékezéstől. Szeretnénk rámutatni arra, hogy a nők és lányok elleni erőszak az emberi jogok megsértését jelenti. Kötelező előírásokat akarunk az államok számára, hogy nemzeti szinten is megfelelő kereteket hozzanak a nők elleni erőszak megszüntetésére, és minden területen szeretnénk, ha fellépnének a nők és leányok elleni erőszak megelőzésére. Márciusban, mint tudják, az ENSZ Vimin áttekinti majd, hogy milyen jellegű szolgáltatások és milyen jellegű eredmények vannak, hogyan lehet ezeket átfogóan alkalmazni és kihasználni. Szeretnénk november 25-én egy új programot is elindítani, a címe Commit lesz. Ez azt jelenti majd, hogy Básali asszony igen részletesen részletes levelet ír az összes államfőnek és kormányfőnek, és felszólítja őket arra, hogy lépjenek a nők erőszak elleni védelmének, és, és vessenek véget a nők elleni erőszaknak. Nyújtsanak megfelelő szolgáltatások ennek elérésére. Mi lehet ez? Új, új jogszabályok, oktatási programok beindítása, egy hotline, um, egy, um, egy segélyvonal beindítása. Legalább 16 uh, pontot várunk el kötelezettségvállalásként a kormányoktól, amelyeket online szeretnénk, hogyha közé is tennének. Ezzel szeretnénk a, a kormányokat uh, arra ösztönözni, hogy mások példája alapján valami hasonlót indítsanak el. Önök EP képviselőként Nagy, nagyon örülnénk, hogyha saját kormányaikkal kapcsolatba lépnének a folyamat erősítése érdekében. E, Báseli asszony ezen a napon egy videónyilatkozatot is tesz, e, az új programma ebben is utalni fog. Ezen kívül globális, regionális és nemzeti szinten különböző eseményeket szervezünk. Hivatalosan megemlékezzünk november 27-én a a United főtitkárának égisze alatt a nők elleni erőszak beszélben. A főtitkár lesz jelen Bisis Pasali asszony, de Marjan Kamara is, aki a CSV 2007-es elnöke. A nők elleni erőszak ellen szervezzük ezeket mind tehát. Megszervezzük idén is az úgynevezett Orange Day, a narancsnapot, ahol nők, fiatalok próbálnak mobilizálni minden szereplőt érintettet nemzeti szinten annak érdekében, hogy kormányzatokat megkeressék, és ők maguk is a nők elleni erőszak beszüntetésére irányuló lépéseket tegyenek. Regionális tevékenységeink is vannak, erről talán részletesen most nem beszélnék, ha bármilyen tájékoztatást erre vonatkozóan kérnének, örömmel megadom. De mint mondtam, az átfogó elv, a konferencia előkészítése, a CSV, tehát a nők elleni erőszak beszüntetésére vonatkozó konferenciának a az üzenete lesz, üzenetének megfogalmazása, a november 27-i esemény aláhúzása. Most pedig nézzük, hogy mi az eredmény. Milyen eredményt várunk. Az, hogy siker legyen, ez az a legfontosabb prioritásunk. Mint tudják, a munkánk túl lép Természetesen ezen sokkal több területen kell dolgoznunk, más fó, illetve dolgozunk, és más fórumot is megkeresünk annak érdekében, hogy a nők bevonására és a, a nők egyenjogúsága érdekében különböző lépéseket tehessünk. Először is idén még nem sikerült a, a nők elleni erőszak beszüntetésére vonatkozó megállapodásra megállapodást aláírni, és sok mindenkit sokkolt és meglepő volt sok mindenki számára. Éppen ezért a következő év prioritása a nők elleni erőszak megszüntetésével kapcsolatban aláhozzuk, hogy ez a nő az esélyegyenlőségi programnak a fő eleme lesz a következő évben. Az erőszak a házon, tehát a, a családon belüli, a környezetben, a munkahelyen lévő erőszak megszüntetése a fontos, hiszen ez mind elfogad, elfogadhatatlan. Jelentős diszkriminációt jelent, és a nők kizárá, a gyermekek és lányok, nők és lányok kizárását jelenti az ellenük fellépő erőszak. Mit teszünk tehát? Mint mondtam, mi csak titkárságként működünk, és a, a bürót segítjük tulajdonképpen, hiszen az ő feladata a nők státuszának kötelezettségvállalásainak kidolgozása. Az ENSZ ügynökségeit is megkerestük annak érdekében, hogy járuljanak hozzá ahhoz a két jelentéshez, amelyet a főtitkárral együtt készítettünk el, annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalásokat megfogalmazzuk. Mint mond, mondtam, ezek online elérhetők, hogyha rámennek a CSV weboldalára, tehát a, a nők státuszára vonatkozó kötelezettségvállalások weboldalára, akkor már láthatják az első lényeges elemeket, amelyek reakcióként a főtitkár pontjaival kapcsolatban beérkeztek. A második dolog. Egy online vitát indítottunk el, 1500 érintett féllel, ezt augusztusban kezdtük el, annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű válaszokat, reakciókat kapjuk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a nők elleni és lányok elleni erőszak ellen fellépni. Ez is online elérhető, mint önök is tudják, megnézhetik a CSV honlapján. E héten a DIFIT szervezésében Londonban lesz egy rendezvény a igazgató helyettesünk is ott lesz, és hozzá is szól ehhez. Um, in mid-December in New York. The purpose... Decemberben New Yorkban is lesz egy fórum, nem igazából a CSV, tehát a nők státuszára vonatkozó kötelezettségvállalásokról fognak beszélni, hanem elsősorban szeretnénk egyfajta politikai konszenzust a téma körül kialakítani, és márciusra a következtetéseket megfogalmazni. Lesz ezen kívül a frankofon országok rendezésében Párizsban egy további rendezvény, afrikai országok bevonásával elsősorban pontosan a konszenzus kialakításának ösztönzésére. A UNV is részt vesz ennek előkészítésében, sőt a La Francophonie-vel aláírtunk ez év elején egy megállapodást erre vonatkozóan, ez egy mérföldkő lesz a CSV megállapodásában ez évben. A két főtitkári jelentéssel kapcsolatban a UNV Women fogalmazza természetesen ezeket, és mint mondtam, az egyik a szolgáltatások biztosítása, a, jó tag, a tagállamok jó gyakorlatára építve és a szakértői találkozó következtetéseire alapozva. A második pedig tulajdonképpen arról szól, hogy mi, mit még lehet tenni a prevenció mellett, az volt az egyik, a másik pedig a szolgáltatások terén mit lehet még tenni. Ez évvége előtt még természetesen elkészül, a fordítások elvégzését követően a CSV rendezvényre el is fog készülni. Nagyon szorosan együttműködünk a következő ENSZ entitásokkal is, UNICEF, UNFTA, ők is mind nagy szerepet kapnak majd ebben a munkában. Mit teszünk regionális szinten? Csak egy példát mondanék. Egyfajta ilyen kvázi CSV-t csinálunk, amivel felkészítjük a küldötteket, annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a márciusi rendezvényen a tárgyalások. Nos, itt Brüsszelben az Európai Uniós intézmények felkértek minket a DG Justice és a külügyi szolgálat égésze alatt arra, hogy osszuk meg információinkat azzal, hogy hogyan lehet előkészíteni ezt a munkát. Ezért is örülök ennek a mai meghívásnak ide a parlamentben, mert az a legfontosabb, hogy mindenki tegye össze azt, ami van, hogy sikeres legyen a CSV. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Unió is remélhetőleg határozott EU állásfoglalást fog kialakítani, tehát hogy közös erőfeszítések vannak, és már nagyon várjuk a tanács következtetéseit is biztosak vagyunk abban, határozott a meggyőződésem az, hogy ez nagyon fontos lesz. Fontos eleme lesz a, végül is a CSV sikere szempontjából. A ciprusi és ír elnökséggel is kapcsolatba léptünk, mondtam, mint mondtam, és a tárgyalásokat a következő hónapokban is folytatjuk. A legfontosabb szempontokat, hogyha összefoglaljam, van még időm? First, it is undeniable that the CSW... Először is tagadhatatlan, hogy a CSV eredményei meg kell, hogy erősítsék a meglévő normákat, szabványokat a nők elleni erőszak elkerülése érdekében. Rengeteg anyag van a területen, és ezeket mind ki kell használjuk. Nagyon fontos azonban az is, hogy az eredmény megfelelően kapcsolódjon azok más területeken élő normákhoz, intézkedésekhez, szabványokhoz. Például a nők politikai részvétele, a vezetésben való részvétele, az oktatáshoz való hozzáférés, gazdasági lehetőségek, szociális igazságoság, stb. stb. területéhez. Ennek az az oka, hogy az erőszak az nem vákumban születik, hanem bele van ágyazódva a, a nemek elleni diszkrimináció politikai, gazdasági és szociális területen való megjelenési formáihoz. Éppen ezért átfogó, holisztikus, prevenciós választ kell adni a nők elleni erőszakra. Második. A CSV eredményének igenis hatékony és gyors végrehajtást kell, hogy generáljon. Láttunk már az elmúlt években erre vonatkozóan előrehaladást, a tagállamok több lépést tettek, törvényeket fogadtak el, akcióterveket, és sikeres programokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy reagáljanak, illetve megelőzzék a nők elleni erőszakot. De ezeket jobban kell megalapozni, jobban kell végrehajtani, és jobban nyomon kell követni. Jogi kereteket fenn kell tartani. Többet kell tenni annak érdekében, hogy ágazatközi több ágazatot átfogó szolgáltatást nyújtsunk, és erőszakmentes nemek közötti kapcsolatokat, viszonyokat lehessen megvalósítani. Különböző felfogásunk van, még nincs holisztikus megközelítése téren, nincs olyan, hogy, hogy ami teljesen egyértelmű lenne, de ebből is az látszik, hogy holisztikusan próbáljuk azt a kérdést megoldani. A harmadik dolog, fel kell ismerjük azt, hogy egyértelmű kapcsolat van a nők elleni erőszak prevenciója és az áldozatok védelme között, és természetesen itt az áldozat védelem nagyon fontos, amelyet az Európai Unió is elfogadott a közelmúltban erre vonatkozóan. Nagyon sok ígéretes gyakorlat van a fejlődő és fejlett országokban egyaránt, amely túlmutat az oktatási programokon, tudatosításon, a férfiak és fiúk bevonásán, ez nagyon-nagyon fontos, sőt a hagyományos és vallási vezetők bevonásán, és a UNVM-én például nagyon sok országban szorosan együttműködik a vallásos vezetők remélhetőleg változás érdekében. Jó lehetőség lesz arra, hogy a gyakorlatokat tehát összegyűjtsük. A hatékony prevenciós stratégiák általában oda vezetnek, hogy sokkal több nő és leány keres védelmet és ez majd elvezet oda, hogy a gyökereinél szüntessük be a nők elleni erőszakot. Negyedik. A CSV fel kell, hogy ismerje, hogy nagyon sokféle formája van a nők elleni erőszaknak. A szexuális zaklatás, erőszak, kényszergyermekházasság. Az erőszaknak különböző formája van ezen kívül is. Fel kell azonban ismerjük azt, hogy a legtöbb és legtöbbféle forma elsősorban a partner és a családon belüli erőszakból indul ki. Nagyon sok országban súlyos, pszichés és fizikai következményei vannak ennek, és nagyon gyakran halált okoznak. Végül pedig a CSV eredményének hangsúlyozni kell, hogy az emberi jogokat is sérti a nők elleni erőszak, de fejlődési kérdés. Sokat hallunk a kohézióról, az, igazságos, vagy, az igazságosági célokról, a nemzeti gazdaságok terheiről. Bizonyos országok azt mondják, hogy az ilyen jellegű erőszak 33 milliárd dolláros kárt okoz illetve ilyen költséggel jár. Éppen ezért a nők elleni erőszak megszüntetése mindenféle nők bevonására és esélyegyenlőségére vonatkozó programban nagyon fontos indikátorra kell, hogy legyen. A mostaniban is ez már benne van. Talán még két szót mondanék a tárgyalási stratégiákról hogyan tudunk felkészülni a sikerre. Néhány dolgot már említettem a, tevéken, az, a folyamatban lévő eseményekkel kapcsolatban, de tagadhatatlan az, hogy az esélyegyenlőség és a nők bevonásának erősítése nyilvánvalóan hátszéle kell, hogy működjön. Az elmúlt tíz évben a nők jogai és esélyegyenlősége talán nagyobb optimisztussal tölthet el minket, hiszen nagyra törő célkitűzései voltak, de jelentős nyomás nehezedik az esélyegyenlőség előrehaladására. Tudom, hogy nem korlátozható a nyomás csak e, földrajzi értelemben, a világ minden részén megtalálható. Például a gazdasági és, és fiskális megszorítások is meg, befolyásolták a fejlett országokban a nőkkel kapcsolatos politikák fejlesztését, ugyanúgy, mint a kulturális, szociális tendenciák és fejlemények is megteszik ugyanezt. Ezért figyelni kell erre. És nagyon fontos még az, hogy a, fejlett országok bajnokait megtaláljuk, élenjáróit, és mobilizál, akik mobilizálni képesek. A UN uh, uh, Vimin a nemzetek között egyfajta cloudként, felhőként próbál működni, és mint mondtam, ez nagyon fontos, hiszen csak így lehet egy erős, egységes EU álláspontot kialakítani. A második szempont, ami a hatékony tárgyalási stratégiákkal kapcsolatos, az az, hogy egy igen erős, lényegi alapot dolgozzunk ki. Mi nők természetesen próbáljuk ezt, kidolg- ezt elérni azzal, hogy kiváló minőségű főtitkári jelentéseket írunk a prioritásokról, és technikai támogatást is nyújtunk majd az ülések során. Nagyon fontos, hogy az úgynevezett eh, érzékeny kérdéseket eh, tematizáljuk, elsősorban a produktív egészség és produktív eh, termékenységi jogok. Ezt nyilvánvalóan tudjuk, mennyire fontos, hiszen láttuk azt, hogy az elmúlt években a, a szexus, szexus és a produktív jogok jogokat milyen furcsa módon félreértelmezték. Különböző regionális csoportok, az Európai Unió is fellép ez ellen, de tagadhatatlan az, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jog a nők bevonásának és jogainak része. Ez számos dokumentum is tartalmazza. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos visszaéléseket, félreértelmezéseket tisztázni kell, fel kell hívni a, a figyelmet arra, hogy a meglévő normákat érvényesíteni kell. A saját entitásainkban is ezt próbáljuk megtenni. Ami pedig arra vonatkozik, hogy az Európai Parlament képviselői hogyan támogathatják ezt a folyamatot. Nos, mint mondtam, Nagyra értékeljük azt, hogyha önök választókörzeteikben a prevenciós és reakciós szolgálatokat erősítenék, hogyha mm, támogatnák az erős e-, EU-s álláspont kialakítását. Amit Hasida Nanju is említett, és felhív, a felhívásában megfogalmazott, egyfajta globális egyezményre lenne szükség. Nagyon örülünk annak, hogy a Múlt héten a főigazgató helyettesünkkel folytatott tárgyaláson ez a kérdés is felmerült, és a UMV min ezt a kérdést igenis támogatja. Bármi, ami e téren történik, az a kötelezettségvállalások szempontjából pozitív. Ez a program megérdemli az önök támogatását. Talán a nemzetközi célokkal kapcsolatban majd később szólnék, és most adjuk lehetőséget a vitára. Tak, så jättemycket eh, Köszönjük. Köszönjük ezt a valóban alapos, kimerítő bevezetőt. Tehát svédül folytatom, úgyhogy kérem tegyék fel a fejhallgatóikat, akik ezt még nem tették meg. Még egyszer köszönöm, hogy eljött ide közénk, és feltett ezeket a fontos, érdekes kérdéseket. Nagyon fontos partnerre a mi szakbizottságunknak ön. És fantasztikus dolog, hogy ilyen sok átfedés van a munkánk között, annak tekintetében, hogy eh, eddig a múltban mit tettünk, és hogy a jövőben mi még a teendőnk. Először Morvai asszony kap szót, parancsoljon. Thank you very much. Uh, I have two questions. Uh, one is the... Köszönöm, két kérdésem van. Először is a nők elleni erőszak az jogi napi renden már régóta szerepel, legalább a 93-as Bécsi kongresszus óta. Mik a legfőbb uh, akadályok? Világszerte legfőbb akadályokra utalt, és azt hangsúlyozta, hogy ez földrajzilag nem specifikus, de egy dologban mindenki egyetért, politikai tartozástól függetlenül az, hogy, hogy a nők verése, megerőszakolása, üldözése helytelen dolog Miért van az, hogy az igazságszolgáltatása, a rendőrség nem tesz többet annak érdekében, hogy véget vessen egy olyan jelenségnek, amely mindenki szerint alapvetően gonosz eh, dolog? Ez az első kérdésem. Második kérdésem. Vannak bizonyos minimális normák különböző területeken. Például eh, a az áldozatok jogai terén. Milyen jogi, jogokat élveznek például, jogaik vannak például a családon belül erőszak áldozatainak, milyen szolgáltatásokra jogosultak, milyen segítségre jogosultak, milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a kormányoknak, az ilyen áldozatoknak. Ennek mi az állása, illetve az ilyen minimális normák eh, sokkal könnyebbé tennék az ENSZ, az EU, a kormányzatok, a civil szervezetek számára, hogy értékeljék a nők elleni erőszak elleni fellépést eh, egy adott tagállamban, hiszen így jobban lehetne mérni, hogy eh, a minimális normák tükrében az aktuális helyzet pontosan hogyan alakul. Köszönjük! Uh, Kiváló példát mutat. Rövid, velős kérdések, rövid, velős hozzászólás. Köszönjük Morvai asszonynak, hogy valóban jó példával járt eh, elő. Lóna csak mondja a következő. Here, and welcome also to the, to the FAM committee on my behalf. Köszönöm. A zöldek nevében én is üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Inkább stratégiai kérdésekre térnék ki, ahogy azt eh, helyesen elmondta. Idén nem sikerült egy közös nyilatkozatot elfogadni, ez szerintem elképesztő, de hát így alakult, arról is beszélt. hogy a fejlődő országokban hogyan tehetünk annak érdekében valamit, hogy jó példákat találjunk. A kérdésem azonban a következő. ENSZ szinten ön szerint mennyire egységesen fel az Európai Unió. Ön szerint az ENSZ nagykövetségén, tehát az EU ENSZ-hez delegált nagykövetségében mennyire lép fel egységesen az Európai Unió. Ön szerint jól alakulnak a dolgok, többet tudnánk segíteni? Az ENSZ nőgyi szervezete viszonylag új szervezet, nem hosszú múltra tekint vissza. Nem könnyű a dolguk, hiszen több az ENSZ rendszeren belül nem tudom mennyire tudtak pozitív hatást elérni. Valóban sikerrel jártak? Mi volt az igazi előnye annak, hogy az önök szervezete külön szervezetként megjelent az ENSZ palettán? A nemi sztereotípiákkal kapcsolatos jelentésről fogunk ma szavazni a nők elleni erőszaknak. Eh, ha véget akarunk vetni, akkor a sztereotípiák kérdésével is komolyan foglalkoznunk kell. Ez az ön munkájának részét képezi, mert Persze jogszabályra védelemre szükség van, de hogy a sztereotípiákon nem tudunk változtatni, és hogyan látják a nők a férfiakat, is fordítva, akkor nem tudunk véget vetni ennek a folyamatnak a leszbikus nők kérdése. Tudom, hogy ilyen szinten ez roppant kényes kérdés, és néha úgy tűnik számomra, hogy talán jobb nem is foglalkozni a kérdéssel. Ön szerint mit lehet tenni e téren? Köszönjük. Kasta asszony. Sí, grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a UN Women akciókat indít, és különböző városokban van jelen Brüsszelben és másút is. Egy sor kollega megfordult most Tunéziában, és ott is észleltük, hogy két év óta működik már egy irodája a UN Women-nek. Ön kitért a prioritásokra, a programoknak a különböző pontjaira, és különösen jelezték azt, hogy a délen, a mediterrán övezetnek a déli részén élő nőkkel kívánnak különösképpen foglalkozni. Tunéziában mi is körbejártuk e témákat, Azt is tudjuk, hogy Marokkóban is van irodájuk, amely több ország tevékenységét figyeli nyomon, ugyanakkor Líbiában nem sikerült felállítani egy ilyen irodát, miközben tudjuk azt, hogy Líbiában rendkívül összetett a helyzet, és számos képzésre, illetve információra lenne ott szükségük az embereknek. Milyen információkkal rendelkeznek arról, hogy hol tart a helyzet a témában, illetve az erőszak kérdésében azt szeretném elmondani, hogy az utóbbi két évben az Európai Parlament számos alkalommal foglalkozott a nőkkel szembeni erőszak kérdéskörével, többek között az áldozatoknak a kérdésével, a külön csomagunk alakult ezzel kapcsolatosan ki. Tehát e tekintetben nagyon érdekes lesz az az kezdeményezés, amelyet november 27-én Bástrászony megindít majd, elindít majd. És azt mondanám, hogy az erőszak tekintetben különösen fontos az én országom is. Azt látjuk, hogy üldözik az embereket, és nem csak csak a családok üldözik az asszonyokat, nőket, hanem más személyek is, és több mint száz nő áldozatává vált az ilyenfajta erőszaknak, zaklatásnak. Tehát azt észleljük ugyanakkor, hogy a tipológiája az ilyen eseteknek változóban van, és egész más helyzetek alakulnak ki országonként hogyan alakul a kapcsolatuk az Európai Unióval, hogyan lehetne biztosítani az áldozatok védelmét valamennyi országunkban. És végezetül a reproduktív egészség kérdése és a szexualitásnak a kérdése. Ezzel kapcsolatosan azt teszem fel kérdésként, hogy oda figyelnek-e a megelőzésre, akkor, amikor szülésekre kerül sor, figyelnek-e ezekre a kérdéskörökre, és megvizsgálják ezt, hogy a gyermek halandóság hogyan alakul e tekintetben. Azt hiszem, hogy nagyon lényeges az, hogy több szempontú legyen a megfigyelésünket tekintetében, és minden irányban megnézzük a felelősségeket. Tehát a megelőzés tekintetében, a felkészítés tekintetében a déli asszonyok azt jelzik, hogy nagyon kevés támogatást kapnak és segítséget, különösen a terhesség alatt. Uh, we don't have any more speakers többen nem kértek egyelőre szót, ezért magamnak adom meg a szót, és végül folytatom. Pár kérdés merült fel bennem az elhangzottakkal kapcsolatban. Részben, amikor Morvai asszony a minimális normák elvárások kérdését említette, már jó ideje harcolunk ebben a szakbizottságban. Ezért szeretnénk, hogyha egy irányelv keretében az Európai Bizottság minimális normákat fogadná. Nagyon érdeklődő várjuk az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Ön mit gondol erről? Egy új egyezmény gondolata felmerült, Az európai az Európa Tanács nők elleni erőszakkal kapcsolatos egyezményről mi a véleménye, ami nagyon sok kérdésre kitér. Nem mindenre, amit Luna csak mondja, amit de a legtöbbre. Tehát az Európa Tanács egyezményéről van szó. mint magát a hozzászóló, tehát a kérdésem pontosan az, foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel, gondolkoznak -e ezen. Most pedig megadom önnek a szót, ezekre a kérdésekre visszatérhet, talán utána még további kör kérdésre, még egy kör kérdésre is sor kerülhet. Ó, köszönöm ezeket a valóban érdekfeszítő kérdéseket. Talán először a nő illetve az emberi jogok kérdésével ezt akadályokkal kezdeni. Vannak bizonyos területek, most csak egyet neveznék meg, amelyet e, igen kényes nevezhetünk. A házasságon belüli erőszak kérdése olyas valami, amelyről nagyon nehéz megállapodni. Ahogy felmerül a CSV-ben, bizony ez egy olyan kérdés, amely terén a legtöbben nem értenek velünk egyet. Ami a, a minimális, minimális normákat illeti, nos valóban e, többet szeretnénk tenni ezen a e, téren. Örülök annak, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés. Tavaly kezdődött ez a folyamat. Bachelet asszony 16 különböző fellépést javasolt. Olyan csomagot, amely minimális védelmet nyújtana a nők számára. Nem az a lényeg, hogy minden országban kitaláljuk a spanyol viaszt, hanem inkább Hmm, egy holisztikus megközelítést javasolnánk, és ország szinten történő megközelítést. Egy, a szolgáltatások egy csomagáról lenne szó, tehát éppen ezért az önök bármiféle segítsége nagyon fontos lenne számunkra, hogy meg tudjunk arról állapodni, hogy szerintünk mik a minimális normák, önök szerint mik a minimális normák, hogyha ezen a téren szorosan együtt tudnánk az önök szakbizottságával működni, az azt hiszem mindenkinek nagyon jó lenne. Ami Lunacek asszony kérdését illeti a stratégiai kérdésekkel kapcsolatban, illetve hogy mennyire, ez szerintünk mennyire egységesen lép fel. Most szerintünk az Európai Unió valóban komolyan veszi ezt a kérdést, és megpróbál a célos duplavére a lehető legjobban felkészülni. Ez biztató számunkra, és köszönjük azt az Európai Uniónak, hogy ezt komolyan veszik, amikor itt volt a, a képviselőnk a múlt héten, akkor bizony ezek a kérdések felmerültek Lambrinidis úrral, amikor tárgyaltunk a kül, a, az igazságügyi főigazgatósággal. Az Európai Unió tehát valóban zászlajára tűzte ezeket a kérdéseket. Persze, hosszú még az út, amíg megállapodásra tudunk jutni, ahhoz, hogy egységes eh, álláspontot találjanak. A ciprusi ír is egyeztettem, és úgy érzem, hogy megvolt a szándéka arra, hogy megállapodjunk. Nem tudom, hogy mennyire lesz erős, határozott az álláspont, még nem láttam a végleges szövegét, de ezügyben igen optimisták vagyunk. Ami azt illeti, hogy ez UN Women mennyire sikeres. Nos, amikor létrejött az ENSZ nő ügyi szervezete, akkor a főtitkár úr egyértelműen kimondta, hogy most, hogy van ez a szervezet, ez azt jelenti, hogy minden más szervezet hátradőlhet. Én nem akarok a nőjogi rendőrségé válni, a gender police szerepét nem akarom betölteni. Ezt többször elmondtam már, de um, a nem esélyegyenlőség kérdésének előmozdítása az ENSZ keretében egy olyan téma, amelyről egy cselekvési eh, terv megszületése fontos lenne. Hónapokig folyt a vita, végül elfogadásra került, és azt hiszem, hogy most már a gyakorlatról elmondhatjuk, hogy javult jelentősen, és végre az eh, ENSZ és a nemies egyenlőség kérdésén jó úton halad. Az egyik eh, következménye ennek a cselekvési tervek az, hogy nagyobb a koordináció, nagyobb az összhang. Ez egyébként is eh, az egyik fő mandátumunk, szervezetként az egyik fő célunk, hogy ez a fajta koordináció meg legyen, ami korábban nem volt meg. Itt mielőtt mi, eh, a mi szervezetünk létrejött, az ENSZ rendszerében a legmagasabb szinten nem szerepelt eh, hivatalosan ez a téma, mivel főtitkár helyettesi szinten eh, került kinevezésre. asszony eh, így az ENSZ rendszerében már egy személyben összetudja fogni ezt a koordinációt, és Baselé asszony hangját hogy is lehetne nem meghallani ezen a fórumon a nemi sztereotípiákkal kapcsolatban valóban kiváló téma ez, nem csak a mi szervezetünk, hanem más ilyen szervezetek is foglalkoznak ezzel a témával, és azzal, hogy hogyan látják a nőket. Ez a munkánk során fontos. Talán röviden utálnék itt a politikai részvétel kapcsán folytatott munkánkra, az, hogy ne le, a nők egyes országban nem lehetnek képviselők, vagy nem választhatják őket elnöknek, ezzel nem megpróbálunk fellépni. A leszbikus nők kérdése fontos számunkra. A leszbikus és meleg közösség témájában elfogadott nyilatkozat nagyon jó előrelépést jelentett az ENSZ legmagasabb szintjén történt ez meg. És azt hiszem fontos, hogyha maga a főtitkár tesz ilyen kijelentést, ilyen nyilatkozatot. A dél-mediterráneummal kapcsolatban, tehát a földközi tenger déli térségével kapcsolatban elmondhatom, hogy a regionális berendezkedés felülvizsgálata most zajlik. Azt vizsgáljuk, hogy hol és hogyan tudjuk megerősíteni a kapacitásunkat, mennyi pénz áll rendelkezésünkre szervezetként. Néha ez ilyen komoly kihívás számunkra, hiszen a mi szervezetünkkel szemben igen, nagyok az elvárások, és bizony a forrásaink, a pénzünk nem mindig áll összhangban az elvárásokkal. A regionális berendezkedés felülvizsgálata lassan lezárul, ezt a végrehajtó ö, a tanácsnak, illetve a, mm, az igazgató tanácsnak nem sokára be nyújtjuk, és akkor végső soron talán Líbiában létrejöhet egy irodánk, nyithatunk egy irodát, egy regionális irodát közelmúltban nyitottunk Kairóban, és a kairói regionális igazgató két hete járt itt Brüsszelben a szervezetünk helyettes vezetőjével együtt. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó jelzés. a nemzetközi normák kérdése még egyszer felmerült, de hát erre már utaltam, hogy különböző országokban hogyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Minimális normákra igenis szükség van, ehhez kétség sem férhet. A mi meggyőződésünk az, hogy mindenféle erőszak ellen fel kell lépni, nem akarunk csak egy kérdésre koncentrálni, a zaklatásra, a házasságon belül erőszakra, és így tovább, és így tovább. Holisztikusan szeretnénk ezzel foglalkozni. A reproduktív egészségügyel kapcsolatban egyetértek a megelőzés talán, ha lehet azt mondani, a legfontosabb hogy a gyerekhalandóságot és az anyasági halandóságot is a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük. Az UNICEF és az UNFPA foglalkozik alapvetően ez, ezzel, mégis segíthetjük a munkájukat a szakpolitikai párbeszédért részben mi is felelősek lehetünk. Mikael kérdésére reagálva, már mondtam, hogy fontosak ezek a normák, szeretnénk önökkel együtt dolgozni ez ügyben, és ez az új egyezmény Európa Tanács egyezmény, szerintünk nagyon fontos fejlemény ez. Jó lenne, hogyha a ratifikáció széles körül lenne, ugyanakkor más egyezményeket eh, sem szabad elfelejteni. Van egy Latin Amerikában, szerintem itt is vannak olyan bevált eh, normák, eh, gyakorlatok, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk előrépni ezen ügyben. Vadonat új javaslatról van szó. A tárgyalásoknak még csak az elején járunk, ezért bármiféle javaslatot önöktől szívesen látunk. Köszönöm. Eh, Mrs. Lunacek. Lunacek asszony. Uh, Köszönöm, hogy ismét szót kaphatok, hiszen felmerült bennem még egy kérdés, amit eh, elsőként, eh, első körben elfelejtettem. A New Yorkban a CSW-t körülvevő civil szervezetek nehezen tudtak részt venni a vitában. Korábban valahogy jobb volt a helyzet. A civil szervezetek részvevőinek a számát, mint hogyha csökkentették volna, az akreditált, az ecoszom akreditált személyek miért vehetnének részt ebben a vitában? Nos, az Európai Bizottsághoz fordulok, nem tudom, hogy jó, az ő részükről szeretne bárki bármit hozzáfűzni. Egy gyors kérdés, megjegyzés. Az Európai Bizottság hallgat, mint a sír a külügyi szolgálathoz fordulok, esetleg a külügyi szolgálatnak van-e valami meggondolata, amit megosztanom velünk. Van valakinek, bárkinek bármiféle hozzáfűzni valója a teremben? Na nem, csak vicceltem. És eh, Merkel asszonynak adom vissza a szót. Lunatic, um, for this um, additional question. Köszönjük ezt a, köszönöm ezt a plusz kérdést a Lunacek eh, asszony. Ez fontos kérdés. Persze tisztában vagyunk ennek a fontosságával. A New Yorki kollégák az elnökséggel szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a civil szervezetek részvételét javítsuk. Baseli asszony a civil szervezetek tanácsadó bizottságával két hete tartott ülést New Yorkban. A világ minden részéről az európai nőjogi lobby is részt vett hogy csak egyet nem, csak a brüsszeli szcéná résztvevőiből felmerült ott is ez a kérdés, és persze ott is elmondtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a civil társadalom képviselői megfelelő hozzáférést kapjanak az a vitához, és hogy, hogy nagyon fontos hogy ne csak a tagállamok, hanem a civil szervezetek is képviseltethessék magukat határozottan ezen a szinten. Tehát eh, egyetértek önnel, és eh, a New Yorki kollégáknak is természetesen szívesen fogom ezt majd elmondani minden alandó alkalommal. Eh, megígértem, hogy röviden beszélek majd a, nemzet, a lányok nemzetközi napjáról. Nagyon örülök, örültem annak, hogy október 11-én került sor a e, Nemzetközi Nőnap, mint erre a Nemzetközi Lánynap e, megszervezésére. E, az EU megfelelő szereplő is részt vettek ebben. Sikeres volt ez az esemény. Mit tettünk? a UNICEF-el, a UNFPA-jel és a gyerekházasság témájában is tartottunk egy eseményt, és sikerült felhívnunk a figyelmet arra, hogy a gyerekházasság komoly problémát jelenti, és ennek a gyakorlatnak a, a megszüntetésére, ennek a fontosságára is utaltunk. Azt hiszem, hogy európai szinten is egyre többet kell erről beszélni. Örülünk annak, hogy ez így is történik, de ettől függetlenül úgy véljük, hogy további figyelmet igényel ez a kérdés. Hogyha egy állásfoglalást fogadnál esetleg az Európai Parlament ezzel kapcsolatban, az mindig sokat segítene. Hogyha további kérdéseik vannak, akkor természetesen a brüsszeli irodánkat nyugodtan keressék meg, erre biztatom önöket. Eh, eh, köszönöm szépen. Szívből köszönöm. Már jeleztem, mennyire örülünk annak, hogy eljött hozzánk, és igenis érdekel minket egy együttműködés. Nagyon jó az is, hogy a nők elleni erőszak kérdése prioritás. Hogy kijelentik azt, hogy rengeteg hiányosság van, sok intézkedésre van még szükség. Mi is ugyanígy látjuk ezt, és úgy gondoljuk, hogy a mi munkánkban is ez egy kiemelt kérdés. Nem csak a jogok kér- sértése miatt, hanem az emberek, a nők élete miatt is. Örülök annak is, hogy elmondták, hogy az egészet sokkal szélesebb politikai keretekbe kell helyezni. Ez valóban nagyon fontos. Olyan társadalomban élünk, ahol még nincs igazi egyenjogúság a legvilágosabb formában mindezt, a hiányzó egyenlőséget a nők elleni erőszak mutatja. Nagyon széles keretek között kell tehát ezt megvalósítani, ezt, a, ezt az elleni harcot. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Nagyon szívesen dolgozunk önökkel együtt, különböző szinten, és természetesen az is nagyon jó lenne, hogyha az együttműködést intenzívebbé tehetnénk a következő nagy találkozóig mindenképpen. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Vi vill nu gå in till, eh, går över till nästa punkt, punkten 6 eh, som är då eh, avrapportering från eh,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 Valóban egy nagyon izgalmas tapasztalatot éltünk meg, és nagyon jelentős találkozásokra kerítettünk sort. Hagy tájékoztassam a kollégákat arról, hogy találkoztunk különböző egyesületekkel, civil szervezetekkel, amelyek mind a nők helyzetének védelmével foglalkoznak, és különböző kulturális, politikai álláspontokat tudtak nekünk közölni a parlamenti képviselők is, akikkel találkoztunk. Tehát nagyon izgalmas volt ez, többszínű politikai pártokat kerestük fel, és a UN women is a képviseletében felkerestük. A mikrohitelezésről is hallottunk egy előadást, ez számos perspektívát nyitott meg. Természetesen az Európai Bizottság is jelen van Tunéziában, velük is felvettük a kapcsolatot. A jelentésemet nem lesz könnyű megfogalmazni, ugye négy érintett ország van, és ezek közül Tunéziának kiemelt szerepe van. Egy olyan országról van szó, mint ahogy elnökünk is megfogalmazta, amelynek a történelme nagyon sajátos, egy olyan diktatúráról kell, hogy beszéljünk, amely több mint 40 évig tartott Benali alatt. De a többi iszlám országhoz képest jelezzük azt, hogy a személyes helyzete a nőknek, illetve az a kódex, amely a nők helyzetével, nők státuszával foglalkozik, kiemelendő a többi országhoz képes. Jelentős például a nőknek a jelenléte a felsőházban és az alsóházban is a civil társadalom, a nők kérdésével foglalkozó civil társadalom szintén nagyon sokszínű, nagyon sok női vállalkozó is van Tunéziában. Sőt, 60%-a a diákoknak az egyetemeken Tunéziában lányok, nők. Szóval jelentős a nőknek a jelenléte, ezt észleltük számos találkozónk során, és azt is észleltük, hogy a nők és a férfiak szociális státusza között ugyanakkor jelentős különbség van. Paritásokkal is találkoztunk, paritásos megoldásokkal úgy értem, és ezek is érdekesek voltak. A kis városokban, különösen délen, természetesen a nők, nőknek a helyzete sokkal rosszabb, mint másút. Nem tudom, hogy a többi kollega hogyan vélekedik erről a látogatásról, de úgy vélem, hogy a látogatásunkban számos optimizmusra és számos ö, pessimizmusra adó okot észrehettünk. Többek között azt észleltük, hogy a nőknek a figyelme minden témára kitér. Többek között az új alkotmánynak a megfogalmazása keretében nyilvánvaló ez. Észleltük azt is, hogy augusztus 13-án egy nagyon jelentős tüntetése kerül sor egy olyan cikk kapcsán, amely a nőknek és a férfiaknak a kiegészítő szerepéről rendelkezni kíván egy nagy győzelem azt hiszem az, hogy hála a közvélemény nyomásának mind országos szinten, mind pedig nemzetközi szinten hathatós hatást tud kiváltani Tunéziában. Aztán a nők helyzetével általában véve, függetlenül attól, hogy milyen politikai párthoz tartoznak, tudjuk azt, hogy a nők jelen vannak maximálisan a civil szervezetekben, szóval a nők helyzetével kapcsolatosan vizsgálva vált, hogy fenn kell tartani a kapcsolat, az intenzív kapcsolatokat a női civil szervezetek és az újságírók között. A nők úgy tekintik, hogy a médiumok rendkívül jelentős szerepet tölthetnek be, és a felkeresett asszonyok, nők azt kérték tőlünk, hogy képviselőként mi nyomon kövessük a továbbiakban is azt, hogy milyen fejlemények következnek be. Azt hiszem ez remére akad otthot. Akad, adhat okot. A legtöbb partnerünk azt mondotta, hogy a vívmányokat nem lehet felülvizsgálni. Ezek mind megőrizendők. Persze nyilvánvaló, hogy politikai szempontból ezeknek a további sorsa az még a jövő kérdése. 60 nővel találkoztunk, 27%-ával a megválasztott női képviselőknek, és azt is tudjuk, hogy egy koalíció van Tunéziában, amely aránylag még moderált, a, a mérsékelt kategóriába tartozik, és egy republikánus, szociáldemokrata pártal követ, kötöttek szövetséget, amely aránylag demokratikus is, és ahogy elnökünk is mondotta, a nők teljesen tudatában vannak annak, hogy egyensúlyra van szükség. A mérsékelt iszlamisták és az egyéb politikai pártok között, amelyek inkább azt mondanám, hogy civilek és nem laikusaknak nevezném őket, mármint a vallás értelemben. Szóval meg kell találni egy ilyen felállásban a tunéziai identitását a nőknek, a nők figyelembe, helyzetnek figyelembevételével ugyanakkor szem előtt tartani az alkotmányosságnak a szemszögeit, a kritériumait is, és a nők helyzetét be kell építeni az alkotmányba. Nem szabad megkérdezni a korábbi vívmányokat a nők státuszának védelme területén. Most hagyd ne soroljam mindezeket fel. Ezen kívül mindenképpen nagyon konkrétan utalni kellene arra is, hogy milyen nagy nemzetközi egyezmények, megállapodások és különböző szerződéses jogviszonyok léteznek. Tehát mindez be kellene, hogy épüljön a nemzetki jogalkotási eszközökbe. Ugyanakkor a látogatásunk során az alkotmány egyes cikkével kapcsolatosan, amely egy nagyon fontos cikk máskülönben, egy megdöbbentő eseményre került sor. Ugye a tunéziai állam szabad, független és szuverén köztársaságról van szó. Egy olyan köztársaságról van szó, amely elismeri az iszlám vallást, mint egy jelenlevő vallást az országban, de, de nagyon intenzív ö, vita alakult ki a látogatásunk ideje alatt az ellenzéki párt, a NEDA azt kívánta, hogy az alkotmány szövege vizsgáltassék felül, és épüljön bele egy idejét múlt megfogalmazást, és fogalmazza meg azt, hogy állami vallásról van szó, és ne csak egy megállapítás kerüljön be az alkotmányba, amely csak azt rögzíti, hogy az iszlám a többségi vallás. Tehát itt ez egy egészen más felvetés, mint amely szerepelt az eredeti javaslatban. Sőt, az is szerepel az új javaslatban, hogy a preumbolom tartalmaz azt, hogy az alkotmány bíróság legyen eh, tekint ezen kérdés körökben az eljáró, és, a nem, és nem a nemzetközi egyezmények legyenek a hivatkozási jogalapok. Szóval azt hiszem, egy történelmi korszakot élünk meg, lehet, hogy picit túlzok talán egyesek szerint, de mégis ez dönti majd el azt, hogy a nőknek a sorsa hogyan alakul, sőt, a demokrácia hogyan alakul majd Tunéziában. Ez azt hiszem, hogy eléggé falsúlyos, nagy horderejű politikai kérdésnek tekinthetjük ahhoz, hogy ezt kiemelt módon vizsgáljuk meg a beszámolónkban. Az EFED szakbizottsággal is fenntartom a kapcsolatot, és együttesen nyomon követjük azt, hogy hogyan alakul az alkotmány Tunéziában. Egy női tevő van a témában máskülönben, úgyhogy nagyon tartalmas lehet az, hogy a kapcsolatunkat intenzíven tovább folytassuk, és hát gyakorlatilag ez egy olyan kérdéskör, amely az Európai Parlamenttől is egy nagy kötelezettséget, kötelezettségvállalást igényel. Szóval mindez együttesen foglalkoztat minket. Ennyit erről. De vannak olyan kérdések is, amelyekről ezzel felül is beszélnünk kell. Az az érzésünk, hogy kettős mérce érvényesül. Vannak olyan formális kérdések, amelyeket egyrészt ö, vizsgálnak, másrészt pedig azok a helyzetek, amelyeket konkrétan megélnek az asszonyok. Na most ö, a nők például, ö, amikor vállalkoznak, akkor ö, nagyon sajátos helyzeteknek vannak kitéve. Ugye a 40-50 éves asszonyok azok, akik a tunéziai benáli diktatúrát megérték, és a fundamentalista fellépések, a szalafista fellépéseknek beszemenően ki vannak téve. Egyes asszonyok visszatértek korábbi emigrációból, mondjuk olyanok, akik Európában éltek, és ezek a személyek nagyon aggódnak miért is észlelnek megfélemlítéseket. Folyamatos erőszaknak vannak kitéve továbbá. Elnézést, hogy ennyire nagy hívvel beszélek e kérdésről, de úgy vélem fontos hangoztatni, hogy ezek az asszonyok különböző nyomásoknak voltak kitéve egyetemeken például, vagy másút, és ugyanígy ezt észlelték a lányokkal kapcsolatban is. Ezen felül például a tanulmányaik végzéséhez kötelesek fájtholt viselni. Szóval ezen felül azt látjuk, hogy a gazdaság rosszul működik a munkanélküliség tekintetében, az ipar visszahúzódása tekintetében észleljük ezeket a negatív jelenségeket, és a fundamentalisták pedig aktívan fellépnek és megfolyásolni próbálják a civil társadalmat. Arra van szükség, hogy gyorsan jóvá hagyják az alkotmányt, kétharmados többség van elé előírva ahhoz, hogy jóvágyásra kerülhessen a parlamenti szinten az alkotmány, ha ez nem jön létre, akkor általános szavazást kell kiírni, vagy népszavazást az alkotmányról. A nők arra törekednek, hogy horizontális munkacsoportot hozzanak létre. Félnek ugyanis, félnek a népszavazástól, mert hogy nem képesek arra, hogy átlássák mennyiben befolyásolják a nők véleményét a társadalomban e kérdésről az egyéb erők nyilvánvaló, hogy a kollégák még kiegészítették mindezt, és hát kész vagyok a kérdések megválaszolására is. Köszönöm szépen. Nu ska vi snart rösta, men jag måste först få ge ordet till fru eh, Gabriel. Kiváló, hogy valaki ilyen lelkesen van közöttünk olyan, aki sok, aki ilyen lelkesen foglalja össze a véleményét, Farabella asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, rövid leszek, először is szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani a delegáció programnak megszervezéséért, és köszönetet mondanék ezen kívül a vendég szeretett adóknak is, akik fogadtak minket köszönetelmet fogalmazom meg ezen kívül a jelentéstevőknek is, aki nagyon mélyen ismeri ezen kérdéseket és kérdéseket, és nyilvánvaló, hogy ez majd tükröződik a jelentésében elmondanám azt is, hogy lehetséges, hogy most egy történelmi periódust élünk meg, azaz egy olyan periódus, amikor minden borulhat is. Azt mondhatjuk a látogatásunk után, hogy kettő Tunézia létezik, egy modell, egy nyitott Tunézia, ez leginkább a fővárosban érhető tetten, a másik Tunézia viszont egy zárt Tunézia, egy bezárkozó Tunézia, ahol a nőknek a jogait nem érvényesíthetik, és ö, ahol a többségi pártok másként működnek, mint az ország többi részében. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tovább elnemezzük azt, hogy miért alakult ki egy ilyen fajta kettős helyzet, és mindenképpen előítélet nélkül kell, hogy kiemeljük, mennyire lényeges a párbeszéd. A további kérdés az, hogy az Európai Parlament mit tehet. Válaszom erre az, hogy csak annyit, hogy egy nagyon releváns, méreható elemzést adjunk a jelentésünkben, amelyet Kosta a kollega nőnk is fog majd megfogalmazni, és folyamatosan napirendi kell, napirenden kell, hogy tartsuk Tunézia kérdését, többek között az alkotmánynak a kérdését. Mindig is fontosnak tartottam felhívni a figyelmet az egyes cikre is, de a 15-ös cikre is, pontosabban a preambulum 15-ös pontjára, amely az emberi jogoknak az univerzálitásáról kell, hogy hogy szóljon, és ezt kell, hogy nyomon kövessük nagyon szorosan. A magam részéről négy kérdést emelnék ki a tekintetben, hogy mit kell tennünk a jövőben. Először is a vívmányoknak a védelmezését kell segítenünk, az emélyes státuszuknak a védelmét a helyi nők nagyon fontosnak tartják továbbra is védelmezni. Ez az egyik dolog. Aztán a militantizmus, amelyet észleltünk tudni az évben, lényeges, hogy tovább élhessen akkor az alkotmányozó nemzetgyűléssel kapcsolatosan azt mondanám, hogy lényeges az, hogy a parlament, hogy a, hogy a párbeszéd az továbbra is érvényesüljön, hogy a pártok megnyilvánuljanak a nők helyzetében. Az aktívabb női fellépése is szükség van. Ezt láttuk más esetben is. Ha egyszer megválasztanak valakit képviselőnek, akkor az a nő mit is fog a későbbiekben tenni, csinálni. További felvetésem az, hogy a mikrohitelezés témakör nagyon-nagyon izgalmas volt, ezt észletük, ugyanakkor a kamatlába, vissza fizetendő kamatláb 20%-ával túlságosan magasnak tűnik véleményem szerint, és iszonyatos veszélyt jelent a tekintetben, hogy ez a túlzott eladósodáshoz vezet. Úgyhogy e tekintetben is maradjunk továbbra, és nagyon éberek. Na most, akkor a az egyesületekkel, a civil szervezetekkel kapcsolatosan, ezek továbbra is nagyon összeforrott tevékenységet kell, hogy tudjanak képviselni. Többek között képzést kellene, hogy tudjanak biztosítani a női vezető kiképzésére. És akkor még egy pont, az Európai Unióval való partnerségnek a pontja, kiemelt fontosságú, hogy az Európai Unió az elvárosnak megfelelően tudjon fellépni, és e tekintetben hagy emlékeztesek arra, hogy a támogatását az Unió két év során megduplázta Tunézia javára, tehát aktiválták, aktiválták a különböző támogatásokat, ugyanakkor a partnerség tekintetében a prioritásokat világosabban kell, hogy megfogalmazzuk, ugye a mezőgazdaságnak a helyzete és a bevándorlásnak a kérdésköre, ezek olyanok, amelyek kapcsolódnak ugyanakkor még a biztonsághoz is, ezen témákban azt hiszem, hogy továbbra is nagyon ébereknek kell lennünk, támogatom a jelentéstevőnket, és ismételten köszönetet mondanék valamennyi kollégának, akik a kérdéseik révén, a kötelezettségvállalásaiknak a révén, az aktivitásuk révén pontosan jelezték, mennyire fontos az, hogy az Unió érdekeljen, és ezt meg is teszi az Európai Bizottság Tunézia iránt, és nem csak egy illegelmességi látogatás volt, elmondhatom ez a látogatás. Köszönjük. Tarabella úr, kérem röviden. Új président, je vais bref. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Azt hiszem, hogy nagyon világos nyelvezetet hallottunk ez idáig is, és eh, hagy mondjam el azt, hogy Tunézia kapcsán arab tavaszról beszéltünk, de nevezzük a dolgokat nevezőken, inkább, inkább őszről vagy télről beszélhetnénk Tunézia esetében, különösen a nők helyzetével kapcsolatosan. Nagyon világosan meg kell fogalmazni a jelentésünkben a dolgokat. Lehet, hogy meg kellene bélyegezni, ha bár ha nem is megbélyegezi, de inkább azt mondanám, hogy fel kell vetni azt, hogy micsoda félre siklás történik Tunéziában. Persze, a bátor nőket támogatnunk kell, ez egyértelmű, de engem kírozott kettő dolog. Ugye megváltozik a hatalom, és úgy tekintik most a, a nőket, mint a férfiak, férfiak kiegészítő lényét. Azt hiszem, ez mások számára is szum, megbontánkoztató. Aztán ott van az aranyérme az olimpián, amelyet elnyertek, szimbolikusan ők ugye, befogadják, aztán ugye, mint hogy egy versenyfutóról van szó, ö, hát ö, talán valóban ö, valóban egy olyan ismerésben kellene részesíteni az illetőt, amint amelyenben nem volt része kellő módon Tunéziában. Tehát úgy gondolom, hogy most ott tartunk, hogy a diktatúra helyett egy vallási diktatúra üti fel a helyét. Más országokban is így van ez, ezért beszélnék én a magam részéről, teketória nélkül, ö, arab őszről és hát ha majd elkészül a jelentés, akkor ezen kívül lehetséges esetleg egy más típusú jelentést és a saját kezdeményezést is, saját kezdeményezés jelentést is megfogalmazni, ahol nem diplomataként kell, hogy fogalmazzunk, nem egy blikfa nyelven, hanem egyértelműen, és eh, én azt hiszem, hogy ezt fel kell vetnünk, és fel kell lázadnunk a jelenlegi helyzet ellen, és eh, el kell ítélnünk azt a félre csúszást, amely jelenleg bekövetkezik. Köszönjük természetesen erre majd később visszatérünk még. Azt szerettem volna még elmondani, hogy rajtam kívül Costa asszony, Gabriel eh, asszony és Nikol Nielsen a zöldek részéről vettek részt a küldöttségülésén. Jó, akkor lépjünk tovább a szavazásra. Okay, we will then start the voting procedure, and we will... Akkor lesz a szavazást. Kezdjük az elsővel. A nő, nemi sztereotípiákkal kapcsolatos jelentés. Az előadóhoz fordulok, szeretne hozzáfűzni valamit. Kartka Tamara Liltán. Um, nagyon röviden Szeretnék mindenkinek szívből köszönetet mondani azért, hogy a kompromisszumos módosítók összeállításában együttműködött, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült bevenni, hiszen kiegészítés, a jelentés javította az összes javaslat, úgyhogy mindenkinek csak köszönöm. Thank you very much, and, uh... Köszönjük. Mielőtt átérünk magára a szavazásra, bejelenteném, hogy nagyon hosszú a szavazólista. Megpróbálom ennek egy részét blogban szavazni, ezért ezt előre meg fogom kérdezni, hogyha valaki e, e, nem ért vele együtt, akkor szóljon, de ha nem, akkor megpróbáljuk blogban levezényelni ezt. Első módosító, 82-es visszamondták, tehát 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, befogadtuk. 96-os, 97-es megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette, ellene tartózkodik. 98-as. Nyitom a szavazást. The vote is closed. It's adopted. Uh, amendment 99 in, in favor. Against.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 tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el. Lehetséges. 102-estől a 146-osig a következő oda végig egyben szavazni? Oké, okay. is there any... Okay, so I will take e- every, everyone. 102-től 122-ig talán. Még mindig a második oldalon vagyunk. Akkor lássuk egyesével 102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 103-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 és 107-es megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene tartózkodik, F. Szerintem akkor 106-ost ellenőrzik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ez csak jobb fülre tudom. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 108-asnak mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 110-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 111 és 112-es megegyeznek mellette. Ellene eh, tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan 111-112-est. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 113-116-os megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 114-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 114-es miért is, ne? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115, 118, 128-as megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene. Ó, bocsánat, mondja az elnök, valóban az előző kettővel ez megegyezett. 117-es és 19 es folytatjuk, ezek megegyezőek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Esetleg most blogban valamit szavazhatunk? Nem? hanem hát nem. Se, hát, hát semmi baj. Akkor lássuk egyesével. 123-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 124-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 125-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 126-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene tartózkodik, el, szerintem elfogadtuk. 129-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 132-es és 135-ös megegyezőek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 143-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 144-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk 145-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem fogadtuk el? Ellenőrizzük elektronikusan a 145-öst. Megnyitom a szavazást. 145-ösről szavazunk, tehát elfogadtuk. 146-os következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 147-est. Megnyitom a szavazást. Gyerünk, gyerünk, kollégák! Még egy, még egy hiányzik. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Egy szavazott hiány nem fogadtuk el. Tízes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 153-asra ugrunk tovább mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 154-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 155-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 156-os és 7-es megegyeznek, akár csak 158-as, a háromról együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ugorjunk tovább 163-asra. Megkérdezem, hogy lehet-e blogban szavazni 163-tól 185-ig. That's good. Yes, testing you. uh, uh, Only 164 for us, otherwise it's good. Okay mikrofonon kívüli megjegyzések a képviselőktől. We don't, we don't proceed as, uh, as a, so uh, one and six... Jó, akkor egyesével. 163-as és 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadjuk 164-es mellette Ellenem tartózkodik. Ellenőrizzük a 164-est. Megnyitom a szavazást. One missing. Még egy szavazat hiányzik ahhoz, hogy lezárjam a szavazást. Nem fogadtuk el. 10-10, tehát holt verseny akkor nem fogadjuk el. 166-ossal folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 167-es és 8-as megegyeznek. Mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodik, földtük 174-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk, 175-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 176-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 178-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 179 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181-es és 2-es megegyeznek, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 184 és 6-os megegyeznek, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szavazhatunk blogban 1-től e, 10-esig? Igen, csodás! Micsoda meglepetés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumra lépünk tovább, mellette, ellene tartózkodik, azt hiszem, hogy az egyes kompromisszumot elektronikusan ellenőrizzük. Yeah, the vote is over. <laughs> Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egy szavazattal. Akkor nézzük a kettes kompromisszumot. Igazuk van, bocsánat, túl gyors voltam a 11-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadok. 12-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 14, igen, nem, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 14-esre megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 27-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as igen, nem, a kettes kompromisszumhoz kell, hogy eh, térjünk. A kettes kompromisszumos javaslat tehát. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 és 24-es azonos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadok. 22 igen, nem, tartózkodás elfogadok. 23-25 igen, nem, tartózkodás elfogadok. 27 igen, nem, 26-osra gondolok, mellette, ellene, tartózkodás elfogadok. 29 igen, nem, tartózkodás elfogadok. Akkor a hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ez most nagyon zavaros, mert láttam, és meg nem, és akkor megnyitom a kettesre az elektronikus szavazást. Hármasra, igen, bocsánat, a hármasra. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. Úgyhogy akkor át is térhetünk A 34-esre, igen. Lehetne a 34-es, 40-est egy blogban? Lehet? Jó, szuper. Akkor tehát nem adom azért föl, tehát 34-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 35 igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 36 igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a 36-osra, és lezárom, elutasítottuk. 37-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 39 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 42 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 49 és 52 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 40 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Megint próbálkozom. Lehet-e nem lehet. Már látom, hogy ingatják a fejüket, akkor nem. Jó, 43. A 43-as igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46. Igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. 48, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 50, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 51, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Favor? Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 53, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 54, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es. Az 58-as a szóbeli módosítás, úgyhogy azt kérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése? Akkor az 58-asról szavazzuk. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 61, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 62, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es kompromisszum. Megpróbálom még egyszer. Lehet-e a 71-től 77-ig egy tömbben? Nem? Jó, akkor nem. Akkor a 71 es kezdjük. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 74 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 75 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 76 és 77 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel az egészről a jelentés egészéről szavazom, megnyitom a szavazást. Egy még hiányzik? Lezárom a szavazást. És mi nem működik? Nem működik. Akkor egyet még hozzáteszünk, tehát plusz egy, ami azt jelenti, hogy egyértelműen támogatjuk és elfogadjuk. Köszönjük az előadónak a jelentést. It's weird. Okay, we then go to the next voting uh, list. Akkor nézzük a következő listát, ami a mi migráns munkások integrációjáról és a társadalom biztosítása koordinációjának külső feltételei. Kérdezem, hogy az előadó kíván-e szólni? E, dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję za współpracę nad naszą opinią, za zgłoszone... Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok az együttműködésért mindenkinek, és hála e javaslatoknak sokkal pontosabb, átfogóbb lett a dokumentum. Ahogy az Emberi Jogi Szakbizottság alelnökeként védeni kell a bevándorló nőket. Úgy gondolom, hogy a vélemény elfogadásával nagyon fontos lépést teszünk a megfelelő irányba és hozzájárulunk ahhoz, hogy javítsuk a helyzetet a migráns nők körében, éppen ezért kérem támogassák a kiegészítőkkel a dokumentumot. Okay, Mrs. Morvay? Novák asszony. Very much. I'm, I'm sorry, this is my very first... Morvay asszony. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem ez az első módosítom a e, szakbizottságban. Kérem, bocsássanak meg, hogyha az idejüket pazarlom. A hetes módosítóról van szó. A szavazólista szerint azt, mond, azt kiesik ez akkor, hogyha a hatost elfogadják. Azt hiszem, hogy az én módosítom nem vonatkoz, nem, tehát nem ugyanaz, mint a hatos, mert ugye az azt mondja, hogy a migráns nők és ezek között azok az EU állampolgárok, akik az EU tagállamok között migrálnak, stb. stb. stb. neki vannak téve. Én azt akartam hangsúlyozni ezzel, hogy nagyon sok Európai Uniós állampolgár nő, lengyel, magyar, stb. más nők is, akik eh, munkavállalás miatt mondjuk Nyugat-Európába mennek, szintén diszkrimináció tárgya lehet, tárgyává válhatnak, emberkereskedem, stb. Tehát az összes probléma rájuk is vonatkozik, és úgy gondolom, hogy ez nem, ta, nem ugyanaz, mint, az elő, mint a kompromisszum. Úgyhogy szerintem kiegészítésként akkor lenne ez megfelelő, hogyha az én módosítómat, tehát azt, hogy közöttük az EU tagállamok állampolgárai az egyes kompromisszumba bekerülne. Ha ez lehetséges, akkor köszönöm. Okay, you put me in a quite tricky position now, because uh, uh, uh I appreciate that you... Természetesen értem, hogy felveti a kérdést. A probléma az az, hogy akkor, amikor a szavazó listát összeállítjuk, akkor már akkor kell szólni. Tehát a, a, most ezben, ezen a ponton nagyon nehéz bármit is tenni, de ha jól értem, akkor mégiscsak van egy módja annak, hogy az ön, ön módosítóját külön szavazásként felvegyük, a titkárság úgy gondolja, hogy ezzel együtt kimarad, de most, hát igen. Ugye az a baj, hogy most nagyon nehéz bármit is tenni, majd legközelebb jobb lenne, hogyha a szavazólista megszületése előtt szól, és akkor össze tudjuk hasonlítani, mert most már nagyon nehéz valóban ellenőrizni bármit. De mindenképpen megteszem, szavazunk róla, és akkor majd látjuk, hogy mi lesz. Köszönöm. Okay, we then start voting. Uh, and... Akkor kezdjük meg a szavazást. 14-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy akkor a következő a hármas kompromisszum, hármas kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a 28-as módosító, 28-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30, igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. First part, the first part. Részenként első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor nézzük a 32 es Ez is részenkénti szavazás, az első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elutas, elfogadtuk, elnézést, elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es. Igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük akkor a 39-est. Még mindig hárman, kettő hiányzik még. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Világos, egyértelmű. 40-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 41 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük akkor a 47-est. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as részenkénti szavazás. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Amendment 49 in favor. 49-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es részenkénti szavazás. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os. És akkor Kérdezem, hogy az 56 63 as egy tömbben lehet-e? 62-ig? 62-ig? Jó, akkor vegyük tehát a, az 56-62-ig. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Akkor a kilences módosító, és kérdezem, hogy egy tömbben lehet-e, akkor a 9-estől 13-ig igen, nem, tartózkodás, elfogadok. Nem, Igen, bocsánat, elnézést. Teljes mértékben elmerültem a papírjaimban. Akkor térjünk vissza a hetes módosítóra. Nem, ugye említettem, hogy Morvai asszony kérte, hogy nem értene egyet, mert más a tartalma a módosítójának. A titkárság azt mondta, hogy ezért külön szavazásban megnézzük. Az én véleményem az, hogy kiesik az itteni eljárás miatt, de mi lehetőséget adunk neki, Morvai asszonynak arra, hogy szavazhassunk róla. Úgyhogy a hetes módosítóról szavazunk, adjuk meg neki az esélyt. Uh, no, sorry. those are in favor for amendment 7. Ki támogatja a hetest? Ellene ki van? Tartózkodás? Elutasítottuk. Egyetértek, amit ön mondott, de hát ez érvelés volt, esélyt adtam a külön szavazásra. Végül is az elnök dönt, úgyhogy én így döntöttem. Akkor 13-as módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Jó? Igen, de nem mm, tudtam, hogy volt a 13-as pont, akkor az elektronikus zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy még mindig hiányzik. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 12-8 arányban. Gratulálok az előadónak. We then uh, go to, to um, the protection of public health from an endocrine. Akkor a közegészségügy a következő, amiről szavazunk, azt kérem, hogyha lehet, egy tömbben szavazzunk. Yes. Tehát endokrin disruptorok, jó hangzású témájáról szavazunk, blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk a módosítókat, és így egyből az áruszavazásra térhetünk az utolsóra, a nők elleni erőszakra vonatkozó szóbeli kérdés a határidő előtt kettő módosítási javaslatot kaptunk a szöveg módosítására vonatkozóan. Van egy konszolidált verziónk, tehát ezeket egybe gyúrtuk, egybe dolgoztuk, de ha jól vagyok tájékoztatva, akkor tegnap a szocialista frakciótól kaptunk egy újabb javaslatot, szerint a konszolidált verzióban, tehát az egybegyúrt verzióban azt kérik, hogy a kettes kérdésben a második mondat, a first step towards common EU standards, kezdetű mondat. Látják az angol nyelvű verzióban? Tehát második kérdés. A javaslat az, hogy legyen ez szóbeli módosító, hogy a harmonizing helyett a common szerepeljen, tehát az EU normák harmonizálása helyett közös EU normák felé mutató első lépés legyen a megfogalmazás. Nem tudom, ez elfogadható elnök számára. Követik egyáltalán, amit mondok? Követhető, amit beszélek? Ha igen, akkor kérem, fogadják el ezt a szóbeli módosítót. Ha senkinek sincs ellenvetése, akkor így módosul a konszolidált verzió szóbeli ezzel a szóbeli módosítóval. Bauer asszony. Sorry, I know that the, it is late. Uh, Tudom, hogy kicsit későn vetem fel ezt a kérdést, de úgy tűnik mégis számomra, hogy sajnálatos nem bevenni az Európai Bizottság ígéretét. Talán emlékeznek, hogy Redding asszony arra tett ígéretet, hogy javaslatot tesznek majd a női nemi mutiláció, csonkítás e, ügyében. Ezt talán nem lenne szabad elfelejteni, mert ez egy egyértelmű ígéret volt Reding asszony részéről. És nekem úgy tűnik, hogy az átfogó politikák ra vonatkozó kérésünk nem jelenik meg. Mint hogyha nem vennénk figyelembe azt, hogy a nők elleni erőszak mennyire gyakori egyes országokban, főként afrikai és karib térségi országokban. Azt tehát az érzésem, hogy legalább ez a um, két téma, mint hogyha hiányozna ebből a szóbeli kérdésből, de tudom, hogy későn, túlságosan későn vetem fel mindezt. Um, yeah, it's a little bit tricky to, to raise the issue now, but of course... Hát igen, tényleg valóban talán egy szobrémódosító formájában. Mhm, ezt megteheti. Hát, hogyha a nevével ellentétben írásban terjeszti be a szóbeli módosítóját, akkor talán nem mindannyiunk szemére követhető, hiszen tudnunk kell, hogy ez pontosan megértással lesz a szöveg egészére, a javaslat egészére. Nem tudom, hogy egy percben papírra tudná vetni ezt a gondolatot. Power uh, uh, I, should uh, check if it was in, in the Stockholm program or if it... Meg kell még néznem, hogy a Stockholm programban volt-e, vagy az úgynevezett gender pack része, amelyet Redding asszony jelentette, nem emlékszem pontosan, de, de arra emlékszem, hogy megígérték. Mrs. Cornelison? Cornelison asszony talán a bizottságunk arról szavazhatna, hogy megbízza a koordinátorokat arra, hogy, hogy véglegesítsék ezt a levelet, hogyha a Bajraszony úgy gondolja, hogy font, illetve ha mindenki úgy gondolja, hogy Bajraszony véleménye fontos, így van, akkor ezt meg kell nézni, délután lesz amúgy is a koordinátorok ülése, dönthetünk persze úgy, hogy elfogadjuk ezt a konszolidált verziót, és a koordinátorok módosíthatják majd azt Balrasszony javaslata szerint. Jó? Kliheti asszony. Milyen, uh, a... Nos, persze Balrasszonynak igaza van, ugyanakkor viszont ott van, hogy úgy gondolja az Európai Bizottság, hogy mind a az átfogó stratégiát, mind a jogi eszközt fejleszteni kívánja, ez tulajdonképpen benne van, hogy a folyamatot magát is Úgy gondolom, hogy ahogy felveszük ezt az egész gondot, gondolatot ebbe a dokumentumba, az már maga átfogó, és tartalmazza azt is, amit Bauer asszony említett. Yes. Uh... Igen. Ha ellenérvek vannak, akkor persze nem lehet előterjeszteni, de dönthetünk úgy, hogy a koordinátorok módosíthatják akkor, hogyha erre szükség van. Persze igaza lehet, és akkor majd megnézzük, hogy hogy mit tehetünk, Zubari asszony. Brigáda. Um... Nagyon szépen köszönöm. Szerintem meg lehet, az, meg lehet szavazni ezt a szöveget így, ebben az állapotában, figyelembe véve azt, hogy amit globális stratégiaként fogalmazódik meg az erőszak ellen, egy másik fajta erőszak eseményel, cselekménnyel foglalkozna. Többek között a nemi szerveknek a megcsönkétése két is körben. Ez, ez impliciten jelen van a szövegben. Szerintem nincs szükség arra, hogy itt most pontosítsuk az erőszaknak a minden megnyilvánulási formáját. De hogyha ennek ellenére úgy gondolják, hogy ki kell bővíteni a vitát, akkor a koordinátok ülésén ezt megvitathatjuk, egyetértenék ezzel. Köszönöm. Uh, let me put it very clear. Akkor van-e valaki, aki ellenzi Baharasszony javaslatát? Mert akkor ugye szóbeli módosítóként kell, hogy kezeljük, és ebben az esetben nem szavazunk majd róla. De természetesen dönthetünk úgy, hogy azt mondjuk, hogy a konszolidált verziót elfogadjuk, és ha a koordinátorok szükségesnek tartják, hogy módosítsák Bauer asszony javaslata értelmében ezt, akkor ez irányba mehetünk. Tehát a koordinátorok fognak ebben az esetben dönteni arról, hogy kell-e változtatni vagy sem. De hogyha egy valaki is azt mondja, hogy nem, akkor, az, akkor, az, akkor elvetjük az egészet. Tehát most ezt próbálom megnézni. Érthető az én érvelésem? Vagy az én kompromisszumos javaslatom elfogadható lenne? Hogy a koordinátorok döntsenek? Ami persze nem jelenti azt, hogy er, ez, ennek végrehajtására ne kerülne sor, de a koordinátorok akkor egy kisebb ülésen megtárgyalhatják. Érthető, amit mondok? Jó. Ja. Kosztászony. Penso... Köszönöm szépen. Hagy pontosítsuk a dolgokat mint hogy mindannyiunknak ugyanaz a célja, nevezetesen az, hogy mindenféle erőszak formát figyelembe vegyünk, ha azt mondjuk, hogy a koordinátok módosítják a dolgokat, akkor mondjuk azt, hogy a megfogalmazás legyen az, hogy a erőszakos eseményeknek minden formája, tehát ez a megfogalmazás lehetővé tenni azt, hogy a koordinátok nagyon könnyen jóváhagyhatják a tervezetet. So once again, because I want really... A, szeretném, hogyha teljesen világos a dolog, és mindenki tudja, hogy miről ö, határozunk. Én úgy gondolom, hogy arról kellene döntsünk, ez a javaslatom, tehát hogy a konszolidált változatot elfogadjuk, beleértve a, az SND-t is, és a koordinátorokra hagyjuk azt, hogy döntsenek. Mert szükségszerűen változtatni kell az szerint a szöveget, amit Bajer asszony javasol. Ez érthető? Yeah. És dönthetünk így, jó? Akkor ki támogatja ezt? Az emelje most fel a kezét. Ellene ki van? Tartózkodás? Úgy gondolom, hogy elfogadtuk ezzel a javaslatot. And uh, the final uh, item is uh, Mrs. Morvai asszony? Uh, just before you close. Igen, mielőtt még befejezi ezt az ülést ma, szeretném a jegyzőkönyve mondani, mivel webstream, webkamerán is kimegy az ülés, szeretném a nők jogával kapcsolatban elmondani, hogy ez a nők jogainak történetében egy fekete nap. A bizottság többsége ma úgy döntött ugyanis, hogy másodrangú állampolgárok, Európai Uniós másodrangú állampolgárok, észak dél, bocsánat, dél és kelet-európai állampolgárnőket akiket az európai gazdaság arra kényszerít, hogy a gazdagabb Európai Uniós országokba migráljanak, nem élvezhetik ugyanazt a jogi és egyéb védelmet, mint afrikai és más harmadik világbeli migránsok. Gyalázatos döntés ez, különösen azon szakbizottságtagok részéről, akik kelet- és déleurópaiak, ők maguk, és akik pontosan tudják, hogy testvéreik mennyire szenvednek háztartási alkalmazottként rabszolgasághoz hasonló szörnyű kizsákmányoló körülmények között, visszaélések közepette, gyalázat, gyalázat, hogy módosítómat nem szavazták meg, ami azt jelentette volna, hogy ezek a nők is élvezhetik ugyanazt a védelmet, mint harmadik országbeli társaik. Önök intelligens nők pontosan tudják, hogy miről volt szó és szeretném, hogyha a szavazók, különösen azok, Morvai asszony, azt hiszem, hogy kétféleképpen is sérti az ügyrendnek. Ön nem maga az elnök, Morvai asszony. Csak szerettem volna, hogyha a jegyzőkönyvbe veszik ez, mert szólásszabadság van, és a jogom van ahhoz, hogy ezt elmondjam, és az önök szavazóinak joga van tudni, hogy önök ebben az épületben hatalmas bérekért, mindenféle védettséget élvezve, én is, ellene szavaznak annak, hogy nekik jogi védelmet adjanak és a kizsákmányolás ellen védjék önöket, és ez gyalázat, ezt szeretem volna, hogyha jegyzőkönyvbe veszik. Igen, Morvai asszony, köszönöm szépen, Bauer asszonynak is megadom a szót, bár pontosan nem szeretem, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami megtörtént. A politika az természetesen más dolog, lehet politizálni is. Jó, most jegyzőkönyvbe vetük, Bauer asszony hogy félreértés ne essék. Én értem, hogy ez egy nagy probléma, és hogyha a kedves kolléganő odafigyelt, tegnap a Libe Bizottságon ugyanezt említettem is. A helyzet azonban egy tévedésen alapszik, mert itt a harmadik országokból való migrációról van szó, és a szociális biztosítási rendszerek helyzetéről, hogy mennyire és miben fedik le a migráns dolgozókat. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy autoszkóp, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy a kedves kolléganő észrevehette volna, hogy ez egy jó indulatú figyelmeztetés, és visszautasítom azt a hangnemet, amit, amit velünk szemben használunk. Mrs. Cornelissen? Yeah. Um, Cornelissen asszony, uh, ahogy azt imént mondtam, Morvai asszony uh, két módon uh, is megsérti az ülés rendjét. Egyrészt az ülésen egymás szavazatát nem kommentáljuk rögtön a szavazást követően, főként nem ebben a stílusban. Másrészt feltételezi azt, hogy ki miért szavaz valami mellett vagy e-, ellen. Azért én azért szavaztam ellene, mert más uniós országokat és harmadik országokból származókat egy kalap alá veszi. Szerintem nem lehet őket egy kalap alá venni, mert nagyon más itt a helyzet, tehát ne tegyen ilyen feltételeseket Morvai asszony, Lüling asszony. Oui, euh, euh, oui, monsieur le président. Igen, tisztelt elnök úr, én ellene szavaztam a módosítónak, mert hogy a valóság mellett megyünk így el. Tehát tudni kell azt, hogyha az Unióban migrálok, akkor ugyanolyan jogokkal rendelkezem, mint azok, akik az adott uniós országban élnek, és ez már az ESZAK létre jövetele óta létező rendelkezés, tehát mindez nem témán kívüli. Na most megértem azt, hogy a kisé újabb tagok esetleg fázis különbségben vannak az európai jogalkotási aktusok tekintetében, de nem szavazhattunk meg egy olyan módosítót, amely teljesen elmegy a dolgok mellett, ha megengedik ezt a kifejezést. I will say it in Swedish because it's important to the re, uh, det jag menar. Svédul mondom, nehogy engem is félreértsenek. Den här situationen jag inte vill ha i ett utskott där vi liksom efteråt vi har voterat och efteråt vi har röstat så har vi... Pontosan az a helyzet alakult ki ebben a szakbizottságban, amit nem szeretnénk, hiszen a szavazás után arról vitázunk, hogy az adott szavazatot ki hogyan értelmezi. Igaz, az én részemről én is elismerem, hogy néha mi is hibázunk a szavazás során, de hát így működnek a dolgok, de nem a szavazás után kell egyből erről vitáznunk, hiszen én, ha kimegyek ebből a teremből, akkor én is tudok persze sajtótájékoztatókat tartani, és a, magamra vonni a sajtó figyelmét azzal kapcsolatban, hogy szerintem hogyan alakult eh, a szavazás. Nem megadtam önnek a szót, mert önnek ez joga, de hogyha minden egyes alkalommal arról vitezünk ki, miért eh, hogyan szavazott, akkor itt ülhetünk napestig. Szerintem nem így kell politizálni ebben a teremben, ebben a szakbizottságban. Hogyha ilyet akar mondani, akkor mondja ezt a termen kívül a sajtónak. I think you shouldn't uh, be so worried about... Nem hiszem, hogy a demokratikus vita miatt uh, aggódni kellene, pláne hogyha közvetítik. És a demokrácia arról szól, hogy az önök választói magukért döntsenek, hogy kinek van igaza és kinek nem ebben a vita, vitában. És az Európai Unió ostorozza országomat, hogy nem elég demokratikus már évek óta, akkor hogy lehet az, hogy ennyire nem tudnak egy ilyen vitát tolerálni. Pontosan így kell a politikának működnie az Európai Unióban, és örülök annak, hogy végre világosak az álláspontok, és biztosítani fogom azt, hogy az interneten ez a vita mindenki számára rendelkezésre álljon, mindenki hozzáférjen az Európai Unióban, hiszen erről szól a demokrácia. Köszönöm szépen. Igen, pontosan. Pontosan ezt próbáltam én is mondani. A ma hozott döntéseket vigyük ki ebből a teremből, és politizáljunk velük. De itt, ebben a teremben rögtön a szavazás után beszélni arról, hogy ki miért, hogyan szavazott, hát évekig tartana ez minden egyes alkalommal itt ülnénk napestig. Nem akarom én megtagadni öntől azt a jogot, hogy hozzászóljon ezzel, és ezt meg is adtam önnek a szót, egész egyszerűen a jövőre vonatkozóan tettem egy javaslatot, hogy szerintem hogyan célra vezető folytatja a munkánkat. Folytatjuk a koordinátorok ülésével egy perc még annyit elmondanék, hogy december 17-én délután 3-tól este fél hétig folytatódik eh, a következő ülésünkkel a munkánk, a következő nap délelőttjén. Tehát 17-e, 18-a decemberben a következő ülésünk időpontja. Ezzel az ülést lezárom, két perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével.